gondolja újra ezt a kérdést. Ez szerintem a teherelni kormánynak csak jó reklám. Köszönöm. Figyelembe veszük véleményüket, javaslatukat. az előző ülésünk jegyzőkönyvét. Kiosztottuk, van-e bárkinek ellenvetése a 29-i ülés jegyzőkönyvvel kapcsolatban? Ha nincs, akkor ezt elfogadottnak tekintem. Néhány közleményem lenne, hölgyeim és uraim. Először is szeretném üdvözölni körünkben a libanoni parlament delegációját, Kabani, Bazi és Pakradunyan urakat, akik a galérián foglalnak helyet. Az Európai Parlament nagy jelentőséget tulajdonít a Libanonnal ápolt kapcsolatoknak, és több tagállamunk részt vesz a finul együttműködési projektben is. Libanon egyike azon arab országoknak, azon kevés arab országnak, amely választásait Európai Uniós választási megfigyelő misszió megfigyelésének vetette alá. Az Európai Parlament aktív szerepet játszik az ilyen megfigyelő meg missziókban. A másik országok a való kapcsolatrendszerünket a politikai párbeszéd jellemzi, amely a parlamentek között valósul meg elsősorban, és ösztönzöm Önöket, hölgyeim és uraim, hogy ezt a párbeszédet rendszeres kapcsolatokkal ápolják. Remélem, hogy a tegnapi tárgyalásai az itt tartózkodó Libanon delegációnak gyümölcsözvek voltak, és reméljük, hogy libanoni vendégeink brüsszeli látogatása tovább fogja mélyíteni intézményeink és országaink közötti kapcsolatot. Üdvözlöm Önöket tehát. További közlemények. Először is. Van egy jó és egy rossz hírem. A déli térségből két ilyen hírünk van. Líbiában kezd konszolidálódni a helyzet, ugyanakkor a menekültek helyzete egyre súlyosabb. Tunéziában hamarosan választásokra kerül sor, és Líbia és Tunézia most ismét a napirendünkre kerül majd néhány héten belül, hiszen nagyon fontos események történnek ezekben az országokban továbbra is. Igyekszünk részt venni, segíteni a demokratizációban, a szabad piac megteremtésében, és abban vagyunk érdekeltek, hogy szorosra fűzzük kapcsolatainkat ezzel a két országgal. Az egyiptomi erőszakot pedig le kell állítani. Ért, hogy a feszültségeket növelnék, a katonai egységeknek visszafogottságot kellene tanúsítaniuk, és garantálniuk kellene a vallási kisebbségek biztonságát. Szíriában, Jemenben továbbra is erőszakkal elfolytják a polgári kezdeményezéseket, és az Európai Unió országaihoz és a nemzetközi közvéleményhez ehelyről is szólunk, és felszólítjuk őket, hogy aktívan támogassák a demokratizációt. Most pedig hírek keletről. Nagy sajnálattal vettük tudomásul, a korábbi uh, ukrán miniszterelnök uh, Timosenko asszony sorsa kapcsán az, hogy 7 év börtönre ítélték. Ez jellemzően a jogszabályok szelektív alkalmazásának a példája Ukrajnában, és nem átlátható továbbra sem az ukrán igazságszolgáltatás. A jog érvényesülése, az igazságszolgáltatás átláthatósága, már pedig a társulási szerződés alap céljait képezik, és felszólítjuk az ukrán kormányt, hogy vegyék figyelembe a keleti partnerségen belüli alapszabályokat és alapkövetelményeket. Hölgyeim és uraim, további közleményeim következnek. Léna Ekasszony bejelentette, hogy a svéd kormány tagjává választották. A az eljárási szabályzat 4-es cikke alapján a parlament ezt tudomásul veszi és meghirdeti mandátumát, amely 2011. szeptember 29-től kezdve szabadnak nyilvánítatik. Tájékoztatom önöket továbbra, hogy a 27 per 2011-es írásos nyilatkozat, amely a palesztin állam elismerésével kapcsolatos európai parlamenti ö, dokumentum, ö, aktualitását vesztette, mivel a parlament elfogadta a 2011. szeptember 29-i állásfoglalást, amely Palesztina helyzetéről szól. Így az előző számú nyilatkozatot szerzői visszavonták. Most pedig rátérek a napirendre. Mindenki maga előtt láthatja a napi rendet. Az elnökök értekezlete szeptember 29-én fogadta el ezt az eljárási szabályzat alapján, azzal összhangban. A frakciókkal történt egyeztetés után a következő változtatásokat kívánják eszközölni a frakciók. A mai nap napirendjében az Európai Tanács ülésének előkészítése napirendi pont kapcsán módosító indítványokat lehet ma benyújtani. Október 11-én kedden délig. És szerdán 10 órán, 10 óráig délelőtt ig. Ezeket a határidőket ugye már túlléptük, de meghosszabbítottuk őket, és ezért ma este 7 óráig valamennyi témában részenkénti szavazásra lehet javaslatot tenni. A Bulgáriával és Romániával kapcsolatos vitában a szóbeli választ igénylő kérdéseket több frakció kezdeményezte, az NGL, az IFD frakciók és a, az ALDE frakció a Jemenben és Bahrajnban kialakult helyzettel kapcsolatban